Apologies, colleagues, for being late. Köszönöm kollégák, hogy itt vannak. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Elnézést, Meló úr. Nem is várakoztatunk tovább senkit. 13-as napi rendi pont. A bizottság a Schengeni Aki a Schengeni joganyag alkalmazásával kapcsolatos javaslata Meló úr jelentéstevőnk, és mivel én későn érkeztem, szeretném kérni, hogy azonnal mutassa is be a jelentését, és hát elnézést, nem is, a bizottsággal kell kezdenünk. Klerut úr, a bizottsággal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, Féle Klárhat vagyok, a DJ Home-ban dolgozom, a B3-as osztályban, amely a különböző információs rendszerekkel foglalkozik, és külön a Schengen, kiemelten a Schengen információs rendszerrel. Röviden tájékoztatnám Önöket a javaslat kontextusáról, majd szólok néhány szót a tartalmáról, illetve az implikációkról. Szeretném először is elmondani, hogy ez a javaslat kapcsolódik a Schengeni felülvizsgálati folyamathoz, amely most folyamatban van Horvátországgal kapcsolatosan. A folyamat lényege, illetve célja az, hogy a horvát csatlakozási szerződés 2 per 4-es pontjával összhangban Horvátország eleget tesz az összes kritériumnak, hogy belépjen a Schengeni övezetbe. Az értékelési folyamat lezárását követően, ha sikeresen zárul, akkor a tanács döntést hozhat a Schengeni joganyag teljes körű alkalmazásáról Horvátország kapcsán. A Az értékelési folyamat 2016-ban indult útjára, amikor Horvátország késznek mutatkozott arra, hogy 2015-ben késznek mutatkozott arra, hogy elinduljon ez a vizsgálat. A vizsgálat különböző területekre terjed ki, ilyen a vízumkódex, a külső határok menedzselése, a rendőri együttműködés, az adatvédelem, és a Schengeni információs rendszer működése is ide sorolandó. Ez az utolsó értékelés a Schengeni információs rendszerrel kapcsolatosan még nem történt meg, a látogatásra még nem került sor, ugyanis csak akkor kerülhet sor erre, amikor a rendszert Horvátországban működésbe léptették. Ez egy IT rendszer, egy operatív rendszer, más szóval az operatív és technikai működését csak akkor lehet értékelni, amikor a rendszert már működésbe hozták az országban. Ez a kontextus. A javaslat arra vonatkozik, hogy tegyük lehetővé a Schengeni információs rendszer fokozatos működésbe hozatalát Horvátországban. Horvátország eleget tett a kritériumoknak, és lehetővé tette a tanács számára, hogy meghozza ezt a döntést. Az adatvédelmi vizsgálat is sikeresen lezárult 2016-ban. Emellett Horvátország technikailag felkészült arra, hogy belépjen a Schengen információs rendszerbe. Megvan a tagállami rendszer, létrehoztak egy erre vonatkozó hatóságot, és a többi hatósággal való kommunikáció is jól működik. A tanács döntése értelmében az 1-es, 1.2-es cikkről dönt a tanács, ez az SIS, a más tagállamok által létrehozott SIS adatok hozzáférésére vonatkozik Horvátország szempontjából, és van egy másik időpont, fontos időpont, amelyről dönteni kell, ez pedig arra vonatkozik, hogy Horvátország maga mikor öm, táplálhat be adatokat a rendszerbe. Emellett, mivel a tanács még nem hozta meg a végső döntését a Schengeni joganyag minden releváns részének alkalmazásáról, erre csak akkor kerülhet sor, amikor már a Schengeni értékelési folyamat és körülön lezárult, mindeddig érvényben lesznek bizonyos korlátozások a SIS adatok felhasználásával kapcsolatosan Horvátországban. A Refusal of Entry Alerts e területére vonatkozik ez. Horvátország tehát ilyen jellegű adatokat nem táplálhat be az SIS rendszerbe, és továbbra is vissza kell utasítaniuk olyan harmadik országbeli állampolgárok belépését, amelyek akikre vonatkozóan más tagállamok már ilyen jellegű jelzést adtak. Köszönöm. Köszönjük szépen, mielőtt Meló úrnak adnám meg a szót. Talán meghallgathatnánk a Máltai Soros elnökséget, Kásieri úr. members of the European Parliament. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, a bizottság képviselője éppen most magyaráztál, hogy a tagállamok jelenleg verifikálják, érvényesítik a Schengeni vívmányok különböző végrehajtását különböző területeken. Ezeket vizsgálják. Az egyik ilyen terület az adatvédelem területe. Ennek pedig előfeltételem, mármint hogy az engedélyt megadjuk, hogy Horvátország elkezdje a kiegészítő információk cseréjét a sis ben a Schengen információs rendszerben. A bizottság jelezte, hogy a munka megkettőződésének veszélyét ki kell zárni, a bizottság elfogadta az értékelő jelentését, melyből kiderül, hogy az adatvédelem szintje kielégítő Horvátországban. A horvát, a kanát tanács pedig eh, most eh, a napirenden lévő határozat tervezetet fogja elfogadni. A Horvátország belépéséről szóló aktus 42. cikke is szól erről. Az Európai Parlament eh, véleményéről pedig a márciusi plenárison szavaz a parlament tudomásom szerint. Azért sürgető ez az ügy, mert ha nem ilyen gyorsan lépünk, akkor a Schengeni értékelés egész rendszerét veszélyeztetjük. A Schengeni információs rendszer értékelésére 2017. júniusában kerül sor, Öm, enélkül a teljes Schengeni belépés nem működhetne, és ilyen módon nem lehetne a belső határellenőrzést megszüntetni, ezért ezt az ellenőrzést és értékelést minél hamarabb végre kell hajtani, főleg azért, mert Horvátország technikailag minden szempontból készen áll arra, hogy teljes jogot tagjává váljon a Schengeni zónának felállította a SIS irodát, 2016 eh, nyarára pedig már a nemzeti rendszerek működtek, ezért fontos, hogy a horvát hatóságok a SZISZ-szel tudjanak kommunikálni, és így Horvátország és az Európai Uniós tagállamok közötti rendszeti információk cseréje működhetne. Az Európai Elfogató Parancs kerethatározatot Horvátország már használja, de a riasztások kicserélésére a SZISZT, mely riasztások az elfogadó parancson alapulnak, valamint a kiadatásokról szóló információcsere tekintetében még mindig az Interpol csatornákat használják, hiszen Horvátország, ahogy látják, még nem tagja a SZISZ-nek, a Schengen információs rendszernek. két hónap múlvára Horvátországnak készen kell állnia arra, hogy az adatokat feltöltse és letöltse a sis be sis ből Így eh, hajtható majd végre a SIS értékelése. Ezért tehát a tanács nagyra értékelné, hogyha a par- parlament minél hamarabb lehetőség szerint folyó hónap végéig eh, rábólintana erre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen úgy a parlament elfogadhatja, vagy visszautasíthatja ezt a szöveget. A módosítók benyújtásának határideje holnapig van, holnap 16 óráig és a következő libeülésen talál, vitatjuk ezt meg, és szavazunk, is az első áprilisi plenárison szavazunk erről a dokumentumról. Ennyit elmondtam, és már is átadom az előadónknak, Melló kollégának a szót. Köszönöm szépen, portugálról fogok beszélni, hogyha nem bánja, ha nem bánják. A Schengen információs rendszert azért hozták létre, hogy a Schengeni államok belső biztonságát javítsák, hiszen csupán a külső Schengeni határokat ellenőrzik, a SIS a rendészeti együttműködés adatbankja. Hozzájárul tehát az Európai Unió külső határainak védelméhez, illetve a Schengeni térség védelméhez is. A tanács Horvátország Schengeni aki átvételéről illetve a SZISZ való belépéséről határoz. Csupán akkor dönthet erről, hogyha technikai kérdéseket eh, megoldott a Horvátország. Nos, a Schengeni Bizottság pozitív szakvéleményt állított ki, a bizottság a maga részéről tanúsította, hogy Horvátország minden feltétel teljesít, például az adatvédelmi szabályok megfelelőek, és az információs rendszerek operatív ellenőrzését az Európai Ügynökséggel együttműködésben végzik. A biztonság és a jog területén való együttműködés technikai feltételeit Horvátország teljesíti, a SZISZ rendszert pedig csak akkor lehet működtetni, akkor léphet be Horvátország, hogyha ezen feltételek teljesülnek teljesültek a feltételek, a néppárti frakció tehát támogatja a tanács azon javaslatát, hogy Horvátország léphessen be a SZISZ rendszerbe, és ilyen módon tovább erősíthessük meg az Európai Unió külső határait, és az egész Schengeni térségét, így erősítve meg az egész Európai Uniót, hiszen tudják, fontos politikai prioritásunk, ez minnyájunknak. Ennyit gondolunk a szövegről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kére még valaki szót, illetve a másik képviselő kére még szót, és mindenkitől elnézést kérek. Azért, hogy 11 percet késtem erről a mai ülésről, elnézést kérek még egyszer, és akkor Szipel asszonynak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hát normálisan nem kértem volna szót, inkább csak tájékoztatásra számítottam. Most azonban szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy egy politikai nyilatkozatot tegyek. Más tagállamok is eleget tesznek a technikai kritériumoknak, ez elég nyilvánvaló. Mégis a jelenlegi tagállamok közül nem mindenki része a Schengen információs rendszernek. Amit hangsúlyozni szeretnék, kerüljük el a kettős mércét tagállami szinten. Amennyiben Horvátország eleget tesz a kritériumoknak, természetesen be kell, hogy kerüljön a Schengen információs rendszerbe. Azonban egy kicsit megmosolyogtatott az, amit hallottam. A bizottság azt mondta, hogy az adatvédelem területén minden rendben van, tehát rábólinthatnak erre. Nos, hát azért ezen mosolyogtam egy kicsit mert van némi háttértapasztalatom ezen a területen. Tudjuk, hogy hogyan alakul a helyzet, amikor a bizottság ezt mondja a harmadik országokra vonatkozóan. Tehát egy kicsit óvatos lennék. Azonban ma azért jöttem, hogy meghallgassam a véleményüket. Szerintem, hogyha eleget tesznek a kritériumoknak, akkor lépjünk tovább, lépjen be Horvátország a SZISZ rendszerben. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, Meló úr, kérem még szót? Nem? Akkor tájékoztatásul elmondanám, hogy március 22-én szavazunk a Libében, és az eljárási szabályzat értelmében módosítókat lehet benyújtani, de az automatikus módosító rendszert nem lehet most használni, hiszen ezt a konzultációs folyamatot ez nem támogatja. Tehát kérem, hogy ezt jegyezzék föl. És természetesen köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy részt vett ebben a munkában, illetve kivárta azt, hogy megtörténjenek az ütemterben a változtatások. Köszönöm szépen szépen asszonynak a munkáját. Azt mondhatjuk, hogy ő a leginkább jelenlevő libetag. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk a mai vitát, illetve a mai ülésünket is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Hát igen, ez elég szokatlan, 30 perces ülésünk volt mindössze. Köszönöm, hogy eljöttek, és mindenkinek kellemes délutánt kívánok.